Buenas tardes. Empezamos la reunión. I will... Jó napot kívánok, elkezdjük, Kellemes. Akkor fogadjuk el a napi rendet, ha nincsenek megjegyzések, illetve az április 10-11-i, illetve a május 2-3-i ülések jegyzőkönyvét is elfogadjuk. Az elnök közleménye év után, amiből most nem jut nekünk, a jelentés a Törökországról szóló 2016 évi bizottsági jelentésről a témánk. Sok problémát találtunk eh, a puccsal kapcsolatosan, ami tavaly júliusban volt. Áprilisban volt egy népszavazás az alkotmányos eh, reformról, ami szintén aggodalomra adott okot. Az eh, Európa Tanács parlamenti közgyűlése és ezzel kapcsolatosan állásfoglalást fogadott el. Továbbra is sürgőségi állapot van az országban. Tajani elnök, Juncker elnökkel és Tusk elnöke, Erdogán elnökkel közösen próbálnak megoldást találni amely előnyös az Európai Unió és Törökország számára, és a bizottság egy delegációja egy ankarai látogatást tervez. Ennek azonban a dátumát még nem határozták meg. Most szeretném Káti Pirinek megadni a szót, de ezelőtt emlékeztetném önöket, hogy a vélemény termezetről holnap 9 órakor szavazunk, és most uh, Káti Piri asszonynak megadom a szót. Thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök úr akkor megragadnám az alkalmat, hogy minden árnyék jelentéstevőnek, a titkárságnak köszönetet mondjak, a frakció munkatársainak és személyes munkatársaimnak, akik eh, egész napokat dolgoztak ezen a jelentésen. Mindannyian tudjuk, itt ebben az intézményben, hogyha megnézzük a frakciókat, eltérhet a véleményünk Törökországgal kapcsolatosan, de nagyon büszke vagyok rá, hogy nem hagyjuk, hogy megosztanak minket, mint a hogyan az a tanácsban történt, és mégis tudunk egy erős üzenetet megfogalmazni. Ezért büszke vagyok, hogy sikerült ezt a véleményt megalkotni, és a nagy frakciók mind támogatni tudják ezt a, az irányvonalat. 25 kompromisszum volt, és több mint 300 módosított nyújtottak be a módosítók. Ez az irányvonal egyértelmű. Az egyértelmű, hogy mi hogyan értékeljük a helyzetet egyoldalúan, hogy ez a csomag, amely az alkotmányos módosításokról a népszavazásra került, nem felel meg a kopenhágai kritériumoknak. Ezért a parlament felhívja a tagállamokat és a bizottságot, hogy ha az alkotmányos csomagot változatlanul végrehajtják, akkor a tagsági tárgyalásokat hivatalosan fel kell függeszteni. A három eh, intézmény közül szinte csak nekünk van egyértelmű állásfoglalásunk Törökországgal kapcsolatosan. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy eh, az, hogy csak személyes állást eh, foglalunk, és nincsen kollektív állásfoglalásunk, ez gyengíti a helyzetet. Ezért nagyon örülök, hogy 37 a kivételével mindannyian támogattuk, hogy, hogy fagyasszuk be a tagsági tárgyalásokat. Ezen a héten találkoznak a vezetők, és ezért nagyon fontos, hogy a parlament üzenete egységes legyen. Korábban sok vita volt már a törökországi helyzetről, nem akarom ezeket az érveket újból elismételni. Mindannyian egyetértünk, úgy vélem, azon értékelésben, hogy nem javul a helyzet. Egy eh, ENSZ bíró Törökországról eh, illetve kiküldött az ENSZ egy bírót egy újabb 7 évre, illetve egy aktivistát 25 évre ítéltek el jelen pillanatban, és egy menet zajlik Ankarából, Isztambulba. Igazság ez áll a transzparensükön és remélem, hogy holnap, hogyha megszavazzuk ezt, akkor üzenetet küldhetünk a török lakosságnak, hogy mi a demokráciáért harcolunk, és a demokrácia mellett vagyunk. Holnap lesz tehát a szavazás, ha ezelőtt van még kérdés, szívesen válaszolok, de nagyon örülök, büszke vagyok, hogy harmadszor, harmadik éve mondhatom azt, hogy az árnyék jelentéstevők is nagyon fontos munkát végeztek, és konstruktívan dolgoztak, Remélem, hogy holnap nagy többséggel elfogadja a parlament a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az árnyék előadók következnek, Maneszko asszony először. Köszönöm szépen. Zomer asszony nevében beszélek. Először is gratulál az el, együttműködésért az előadóval. Tavaly is nagyon jó eredményt értünk el az állásfoglalásunkkal. Azóta drámai fejlemények történtek sajnálatosan. Először az államcsíny, majd az alkotmányos népszavazás. Azóta is négy tárgyalási forduló történt, illetve kompromisszumok az alkotmányos reform népszavazással kapcsolatosan és a kopenhágai kritériumoknak való meg nem feleléssel kapcsolatosan, illetve az sajtószabadság, a szólásszabadság és a vallásszabadság áll forog kockán. Mi úgy véljük, hogy hivatalosan fel kell függeszteni a tárgyalásokat, hogyha az alkotmányos csomag változatlanul életbe lép, ez nem felel meg a kopenhágai kritériumoknak, amelyeket a Velencei Bizottság fogalmazott meg. Egységesen kell szólni ezzel az ügyel kapcsolatosan, fellépve az elnök diktátori hajlamaival szemben. És az is nagyon fontos, hogy az hogy a Törökországnak szánt forrásokat felfüggesztük, nagyon sokan nem is értik, hogy ezeket miért küldjük még Törökországnak az IPA támogatásokra gondolok, tehát hogyha a tárgyalásokat felfüggesztik, akkor ezeket is fel kell függeszteni, egyértelművé kell tenni, hogy azok az a pénzek, amelyeket Törökországnak ígértek, ezeket a civil társadalom szervezetei kapják meg, elsősorban az menekültekkel foglalkozók. A népszavazás előtt nagyon sok sértő megállapodás megalapítás történt, például európai állampolgárokat nácinak neveztek. Ciprus ügyét is évről évre újra tárgyaljuk eh, Törökországgal. Felismerjük, hogy eh, a tárgyalások során az elmúlt hónapokban elmozdulás történt. Összességében a tárgyalások nagyon jók voltak, jó kompromisszumokat tudtunk kötni, és jó a szöveg is, reményhetőleg holnap a szavazáson nagy többséget kap. Köszönöm szépen. Belder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Piri kolléganő, nagy elégedettséggel gondolok vissza arra, hogy milyen nyitottan fogadta az összes módosító indítványt, nagyon észszerű érveket hallottam öntől, és különösen örültem annak, hogy nagyon jó együttműködve végül sikerült kompromisszumokra jutnunk. Ezt köszönöm. Egy ideje foglalkozom a kérdéssel, és a kompromisszumokkal kapcsolatos tárgyalások nagy elégedettsel töltétek el, tölt, töltenek el, teljes mértékben támogatni tudom a kompromisszumokat, és ezt ajánlom a kollégáknak is. Ezzel az állásfoglalással még eh, nem értünk az ügy eh, végére. A referendummal kapcsolatban is nagyon fontos, eh, hogy akik kiállnak továbbra is Törökországban a demokratikus jogokért, azokat százszázalékos támogatásban kell részesítenünk itt, politikai támogatásban és ami a másik oldalon történik az elnök részéről, hát arról vitát kell folytatni, a török nép érdekeit is szem előtt kell tartani, gondolnunk kell azokra, akik eh, például Németországban önkéntes számüzetésben élnek, vagy más EU-s tagállamokban, ne felejtsük el azt, hogy őket is kell támogatnunk, hogy majd egyszer végre térhessenek egy olyan országba, amely teljes mértékben a demokrácia, a demokratikus jogokra épül, ilyen értelemben kell folytatni folytatni a politikánkat. Köszönöm szépen. Badmans úr következik. Éppen most érkezett meg. Köszönöm szépen, köszönöm Hilde. Valóban eh, éppen csak beestem de azért remélem, hogy értelmesen tudok így is beszélni. Ez külön kihívás, hogy Törökországgal kapcsolatosan értelmesen beszéljen az ember és az előrelépéssel kapcsolatosan. Az előadó és az árnyék előadók egy hosszú tárgyalási folyamat után <clears throat> olyan irányvonalat találtak, amely a tavalyi állásfoglalással is összhangban van. Ebben már ez a ház megfogalmazta, hogy következményeket akarunk kiszabni az emberi jogsértések és a jogállamiság megsértése esetére Törökország vonatkozásában, különös tekintettel az államcsínyre, amit nem szabadna következmények nélkül hazni, hagyni. Azóta már volt egy népszavazás is az alkotmánymódosításról, és akkor is a jelentésben világosan kimondjuk, hogy ha ezt a csomagot változatlanul elfogadják, akkor sajnálatos módon, ezt hangsúlyoznom kell, sajnálatos módon olyan helyzet alakul ki, hogy Törökország nem felel már meg a, tök, a kopenhágai kritériumoknak. Ezt ki kell mondani ebben a jelentésben, szerintem ez a legfontosabb része ennek a szövegnek. Sokat mond beszélni arról, hogy milyen aggájaink vannak az alapjogokkal kapcsolatosan, a sajtószabadság, a kisebbségek jogai, a különböző életvitelt folytatók jogai, az ellensúlyok és fékek rendszere, az igazságszolgáltatás függetlensége. Ezeket az alapelveket évek óta próbáljuk hangsúlyozni, és nagyon örülök, hogy ezt így tettük. Minden politikai párt, ugyanez egy nagyon kényes politikai kérdés, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottság ilyen óvatosan nyilatkozott, valamint az Európai Tanács is. Ezért még fontosabb, hogy mi, mint az európai állampolgárok képviselői világosan szóljunk, és meghúzzuk a határvonalakat, és kimondjuk, hogy azoknak a fejleményeknek, amelyek Törökországban történtek, valós következményei lesznek. Zárószóként elmondanám, hiszen ez a téma nagyon sokszor felmerült az EU-Törökország kapcsolat tárgyalása összefüggésében és a jelentés tárgyalása során is. Én magam, a frakcióm sem és a parlament sem akarja, hogy arcul csapjuk a Törökország a török népet, akik szintén aggódnak a fejlemények miatt, de nem hunyhatunk szemet alapelvek megsértése fölött, és ezt azért tesszük, hogy figyelembe vesszük, vegyük azoknak az érdekeit, akik demokratikus Törökországban szeretnének élni, amely tiszteletben tartja a kisebbségek jogait, illetve a jogállamiság elveit, az ellensők és fékek rendszerét. Kérjük, hogy ezt a jelentést Törökország, török nyelvre is fordítsák le. Tudjuk, hogy ez megosztó kérdés, és meg kell említeni a tudósok, civil aktivisták és egyéb aktivisták sorsák, akik, akik börtönben vannak. Nekik is üzenetet kell küldenünk, hogy az EU komolyan veszi az értékeit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την Κάτι Πύρη Köszönöm szépen. Először is Kati Piri kollégának szeretnék köszönetet mondani és gratulálni, hiszen harmadik éve dolgozik nagyon sikeresen, és nagyon uh, nagy uh, jó együttműködésben az árnyékjelentéstevőkkel. Ennek eredménye ez a megállapodás, uh, ez a kompromisszum, ami jó irányba mutat. Nem meglepetés, hogy én Ciprus ügyéről szerettem volna szólni. 29-én újraindulnak a tárgyalások Genfben, és éppen ezért eh, szeretnék itt az Európai Parlamentben is beszélni erről a témáról. Az üzenetünk el kell, hogy érkezzen a bizottsághoz, a tanácshoz is. Úgy tűnik, hogy ezúttal Genfben a ciprusi törökök és görögök sorsa újra tárgyalóasztalra kerül. Az Európai Unió nagyon ambiciózus Ciprus problémájának megoldásában, de úgy tűnik, hogy ez az adatoknak nem felel meg, ez az ambíció azoknak az adatoknak, amelyek egyelőre az asztalra kerültek. Törökország azt mondja, hogy Ciprus nem európai probléma, de Véleményem szerint ez egy olyan kérdés, amelyel az ENSZ-nek kell foglalkoznia. Minden esetre ezek az ellentmondások nem segítenek senkinek. Nagyon sok nyilatkozat került napvilágra, de ez nem oldja meg Ciprus problémáját. Remélem, hogy sok kollégánk, illetve a tanács és a bizottság képviselői is tenni fognak végre a saját hatáskörükben annak érdekében a következő napokban, hogy világos üzenet érkezzen Törökországhoz, hogy végre oldják meg Ciprus problémáját. Sokan felteszik a kérdést, miért csak Törökországnak akarjuk ezt az üzenetet intézni. Egyszerű a válasz, Törökország megszálló erő Cipruson, és Törökország gátolja a probléma megoldását. Világos hogy a ciprusi görögök kétség kívül viselnek felelősséget, de a probléma elsősorban Törökországhoz kötődik. Ami a jelentést illeti néhány gondolat. Az elején elmondtam, hogy úgy érzem, hogy jó irányba indult el ez a munka. Vannak olyan kérdések, amelyek még aggasztóak, például az a javaslat, hogy az, a Vámuniót aktualizáljuk. Nem értjük, hogy hogyan lehet ezt a kapcsolatot aktualizálni, hogyha Törökország még a most érvényben lévő vámuniós szabályokat sem alkalmazza, például Ciprus esetében. Azután, ami a vízum ügyet illeti, Törökország ezeket a szabályokat sem alkalmazza Cipruson. Minden esetre köszönöm Piri asszonynak, az árnyék előadóknak a munkát. Az EU vezetőit pedig arra sürgetem, hogy minden befolyásokat vessék latba, hogy Cipruson megoldódjon a helyzet, és hogy a Genfi tárgyalási forduló sikeres legyen Buchner úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is a kemény munkát, amelyet végzett. Árnyék jelentéstevünk, akinek nevében felszólálok. elégedett azzal, hogy felfüggesztik a csatlakozási tárgyalásokat, amennyiben változtatás nélkül él, lépne hatályba az új alkotmány. Ugyanakkor a jelenlegi törökországi helyzet eh, igen aggasztó, hiszen drámai romlik az emberi jogok helyzete. A jelenlegi kormány a Gülen mozgalomra hivatkozva több száz ezer embert üldöz és börtönözben. Néhány perccel ezelőtt kaptam meg, kaptam a hírt egy új letartóztatásról. A kurd régióban jártam Törökországban néhány hónappal ezelőtt, és miután ott elutaztunk, sokakat, akikkel mi tárgyaltunk, letártó, letartóztattak, vélhetőleg azért, mert találkoztak velünk. Nagyon kiábrándító az is, hogy alig említik azt, hogy Törökország egyre inkább drámai módon közelít a polgárháborús állapotokhoz. Ez két aggályunk a jelentéstervezettel kapcsolatban, de van egy további észrevétel, mégpedig mi is jelentősen ellenezzük a vámuniót. Az zenék jelentéstevők után egy percet eh, szeretnék a többieknek adni, mert még sok eh, dolgunk van, eh, Christopher úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Törökország természetesen továbbra is bolykottot érdemel. Minden az Európai Unióból érkező áruval kapcsolatban Törökország akadályozza a kereskedelmet és a légtér megsértésének az incidensét is meg kell említenem. Ankara általa leírt egyezményeket sem tartanak be, és nem alkalmaznak, akadályozzák az uniót, nem tartják tiszteletben a vámuniót, és kérdezhetjük, hogy hol marad a többi ország szolidaritása velünk Ciprussal kapcsolatban nem tanúsítanak szolidaritást a tagállamok. Hogyha megoldásra törekszünk, azt is látni kell, hogy az nem lehet semmiképpen megoldás, hogy Törökország sárba tiporja, lábbal tiporja az összes Ciprusnak adott garanciát. Ez egyszerűen megsértése az Európai Uniónak. Köszönöm. Köszönöm, Papadakis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadó és az árnyék előadók véleményem szerint már nagyon jól kifejtették, hogy mik a leglényegesebb pontok, a mindenek előtt, és elsősorban az emberi jogok. Szeretnék én ezen kívül is még valamire utalni. Az Európai Bizottság kísérletet tett arra, hogy Törökországgal a Vámunióval kapcsolatos kapcsolatokat javítsa, aktivizálja. Itt gazdasági érdekekről van szó, európai és török gazdasági érdekekről egyaránt. De mi a cél ennek az úgymond aktualizálásnak? Mit várhatunk még Erdogántól, a hozzáfűződő kapcsolatoktól, hiszen annyi támadást láttunk már az ő részéről, és szerintem nem, nincs lehetőségünk. Köszönöm szépen, én is köszönöm Katinak és a többieknek, akik részt vettek a e jelentés elkészítésében. Nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament világos és határozott üzenetet fogalmazzon meg. Ez az üzenet nem csak Erdogan urat szólítja meg, hanem a török állampolgárokat is, akikkel szolidárisak vagyunk. Ők azok, akiknek szolidaritásunkra szükségük van. És a szolidaritás része kell, hogy legyen, hogy súlyos kritikával illetjük Erdogán vezetési stílusát, amely lábbal tiporja a kopenhágai kritériumokat, hanem egy sor további lá- jogot is lábbal tipor, el akar némítani mindenkit. Embereket kínoznak meg, gyilkolnak meg. Ez olyan titkos táborokban, amelyiknek a létét tagadja a kormány. Múlt héten Erdogan a portugál tévének adott egy interjút, ahol az újságírót vádolta meg, amikor azt mondták neki, hogy a pucsra hivatkozva visszaél az emberi jogokkal, azt mondta, hogy a terrorista propaganda, hírmondói, ezek, eh, ez elfogadhatatlan. Az újságíró kérdez, ezt mondják. Epitedeius képviselő. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Unió Törökországhoz fűződő kapcsolatának már hosszú története van évek óta beszélünk Törökországhoz fűződő viszonyunkról, anélkül, hogy bármilyen előrelépés történt volna. Most tényleg látni kell, hogy Törökország hogyan viselkedik, és mit akarunk tenni, el kell dönteni, hogy mit is akarunk tenni. Készültek különböző jelentések, állásfoglalások itt a parlamentben. Ezek jó irányba mutatnak, de elviekben azért a cél az kellene, hogy legyen, hogy Törökország megváltoztassa a magatartását, és a ciprusi kérdés ügyében is történjenek valamilyen pozitív lépések. Úgy gondolom, hogy nem történt eddig még semmilyen előrelépés. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogyha kézbe veszük ezt a jelentést, és visszagondolunk a múltra, az előadónk helyzete most még nehezebb volt, mint bármikor korábban és a jelentés jól tükrözi azt, ami jelenleg történik Törökországban. Szeretnék hivatkozni arra, hogy mi történt Németország és Ausztria döntései után, mert ez nem szerepel a jelentésben és meg kell vizsgálni azt is, hogy Törökországnak milyen kötelezettségei vannak Európával kapcsolatban. Itt van például a Ciprus demokratizálódásának a kérdése, és az EU kötelezettségei. Mindenképpen tiszteletbe kell tartani, és be kell tartani a törvényeket, a jogszabályokat. Azután itt van a vámunió kérdése, az elnök félbeszakítja hozzászólón. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Meg szeretném köszönni asszonynak és az árnyék a munkát, amelyet végeztek. Ő már évek óta foglalkozik ezzel a témával, és kitűnő előadója lett ennek a jelentésnek. Úgy hiszem, hogy így sikerül világos üzenetet megfogalmazni Törökországnak arról, hogy mit gondolunk, hogyan vélekedünk a török helyzetről. Ugyanakkor nem lehet folytatni az idáigi tevékenységünket, a kapcsolatunkat, főleg a referendum után, illetve a társadalom ketté szakadása után. Az fontos, hogy a Törökország Európai Unió közötti tárgyalásokat az valós események fényében tekintsük át. Fel kell tenni ezt a kérdést is, hogy vámunióra van-e szükségünk vagy sem, hiszen az a kérdés, hogy hogyan lehet ezen tárgyalásokat folytatni, és hogyan lehet eredményre jutni. Pokovszki úr, tessék. Thank you very much, uh, uh, Chair. We... Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük az előadó és az árnyék előadók munkáját, melyel minden kihívásra választ kerestek egy jól kiegyensúlyozott módon, befogadva egy csomó módosítót, amelyet más kollégák nyújtottak be. Osztjuk a jelentésben megfogalmazott sok aggályt, többször ezeket ki is hangsúlyoztuk, és a szólásszabadság, a jogállamiság, az alapjogok, illetve az igazságszolgáltatása függetlensége kérdésében tele vagyunk aggájjal. A szólásszabadságban tekintetében drámai romlott a helyzet. Emberi jogi aktivistákat, egyetemi embereket, újságírókat börtönöznek meg. Az Amnesty International jelentése is szól erről hogy például bírákat függesztettek fel. Ráadásul a terrorizmus elleni törvényeket a szólásszabadság és a polgári jogok lábbal tiprására használták. A 2016-os országjelentésében a bizottság kihangsúlyozza november óta telt, történt legújabb eseményeket, Ugyanakkor Törökország továbbra is az egyik legszorosabb és legfontosabb partnerünk. Azt szeretnénk, hogy közel legyen az EU-hoz, és ne távolodjon az EU-tól, ezért fontosak a kapcsolataink. Ez volt az az üzenet, amelyet um, Juncker és Tusk elnök a május 25. ülésen Erdogánnak átadott. Egy sor magas szintű találkozóban betervezve, illetve tervezés alatt van a következő hónapokban, és éppen ezért az együttműködés területére kell koncentrálni, energiaszállítás és más szakpolitikai kérdések. Szorosabbá fogjuk a migráció területen az együttműködésünket, illetve a törökországi migrációs menekültáborok és segítség nyújtunk. A Vám Unióról szóló, megújításáról szóló tárgyalás zajlik a tanácsban. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy elkötelezettek vagyunk, de természetesen nyomon követjük az eseményeket Törökországban, többek között az alkotmány módosítását is. Köszönöm szépen, Popovski úr, köszönöm mindenkinek, hogy megértették azt, hogy szorít az idő, és jelzem, hogy júliusban szavazunk a, erről a jelentésről, illetve holnap itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen, mondja Piri asszony, engedjék meg, hogy röviden reagáljak az itt elhangzottakra. Amikor a Vámunióról van szó, a megállapodás, amelyet elértünk, ugyanaz a megállapodás, amelyet már egyszer megkötöttünk, amikor az AFED szakbizottság a Vám Unió kérdéséről eszmét cserélt és megállapodásra jutott. Nem változott a véleményünk. Tudjuk a ciprusi álláspontot, a ciprusi kormány nem ért egyet, az álláspontot a GUE és a zöldek sem, de egy többség elfogadta a parlament álláspontját, tehát a illetve az AFET álláspontját ilyen módon most nem változtatjuk meg az AFET álláspontját. Úgy gondolom, hogy a gazdaság területén tudunk hatni még mindig Törökországra, ez az egyedüli lehetőségünk. Meg kell nyitnunk tehát a Vámunióról szóló tárgyalásokat. De világos, hogy a tárgyalásokat csupán akkor lehet lezárni, amikor világosá válik, hogy Törökország ugyanolyan módon érvényesíti ezeket, mint mind a 28 tagállam a szabályokat. Hadzsi Giorgio kollega kollégával egyetértek, úgy hiszem, hogy mindenkinek, az egész parlamentnek egy sikertörténetre van szüksége, és a tárgyalások nehéz fázisban zajlanak, de remélhetjük, hogy sikeresen sikerül majd lezárni a tárgyalásokat a Ciprussal kapcsolatos paraméterekről mind beszél a jelentés, nem újjal mutogatunk, nem azt mondjuk, hogy ki hibájából jött létre ez a helyzet, hanem a megbékélés folyamatát akarjuk támogatni, és egyetlen szöveget sem vettünk át a szövegünkbe, amelyet a múlt évben az AFET ne fogadott volna el. A zöld kollégák mondandója meghökkent, hiszen az ön kollégájával való tárgyalások során nagyon jó megállapodásra jutottunk minden részkérdésben. nem tűnik úgy nekem, hogy az emberi jogok tekintetében puhán fogalmaznánk, mi több úgy gondolom, hogy nagyon világosan fogalmazunk a letartóztatásokról, lehet legyen szó parlamenti képviselőről, újságíróról, a börtönök helyzetéről, vagy a dél-kelet törökországi helyzetről. Nem vagyunk puhák, azt hiszem, hogy az EU-ban mi fogalmazunk a legkeményebben ezekről a kérdésekről. Azért nem beszélünk polgárháborúról, mert a parlament nagy többsége a PKK terrorista szervezetnek tartja. Tehát amint egy polgárháborúnak nevezük ezt, azt állítjuk, hogy e, a, a PKK-t legitimáljuk kvázi. A dél-kelet törökországi helyzet drámai, fél millió embernek kellett elhagynia otthonát, elismerjük ezt a drámai helyzet, a helyzet drámai voltát, de a polgárháború egy olyan kijelentés, amelyel a parlament többsége nem értene egyet. Ami a módosítókat illeti, hogy ki állt a pucs mögött, hosszú vitát folytattunk arról, hogy a parlament, a tiszteltház nem bíró, nem dönthetünk arról, hogy ki állt a pucs mögött, vagy ki nem állt a pucs mögött. Éppen ezért az erről szóló módosítókról azt mondtuk, még mindig a pucs mögött, a kísérlet mögött álló végrehajtókról szóló bizonyítékra továbbra is várunk. Ez a kompromisszus megoldás, és ebben is egy állapodtunk meg. És Popovszki úr, köszönöm a bizottság észrevételeit. Igen, mi itt a parlamentben is azt szeretnénk, hogy Törökország közelebb kerüljön az EU-hoz, nem akarjuk elriasztani őket, de úgy gondoljuk, hogy bizonyos lépéseknek következménye van, következménye kell, hogy legyen, és a saját hitelünk forog itt kockán. A 2012-es tárgyalási keret teljesen világos, hogyha az emberi jogokat következetesen megsértik, és fityet a kopenhági kritériumokra, akkor ennek következményekkel kell, hogy járjon mindez. Köszönöm szépen! Nagyon fontos, hogy az előadóknak is legyen alkalmuk megszólalni, úgyhogy most nézzük a második napi rendi pontot, amely a saját kezeményezésű jelentés az Európa és Latin Amerika között fennálló kapcsolatokról. 255 módosítót nyújtottak be a kollégák, és 27 kompromisszumos módosítót alakítottak ki. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, mondja az elnök. Csendben távozzanak a teremből. Eh, Köszönöm. Az első részmecsere már leszajlott a vélemények tervezettel kapcsolatosan, és eh, mint ön is említette, 255 módosítót nyújtottak be, egyrészt az árnyékjelentésebbek, másrészt az érdeklődő képviselők. Általánosságban a módosítók eh, javítják, kiegészíték a szöveget, azaz eh, érdekünk mindannyiunknak, hogy konszenzus alakuljon ki a jelentéssel kapcsolatosan felismerjük és elismerjük, hogy vannak országonkénti sajátosságok, vannak olyan elemek, és ezeket a módosítók megemlítik, ezeket be is építjük a kompromisszumokba, ez szükséges lesz, de szeretnénk fenntartani azt a filozófiát, amit az első tervezet fogalmazott meg, nevezetesen, hogy ez az eszköz, ez a jelentés azzal a célral készült, hogy elősegítse az EU-Latin Amerika kapcsolatokat, ezeket aktualizálni kell, és a jelentést is. Ugyanakkor ez egy olyan jelentés, amelynek eh, a témája a kapcsolataink eh, eszközei, és hogy ezeket hogyan lehet javítani, és hogy milyen közös kihívások állnak előttünk, horizontális és szimmetrikus módon kell ezeket tárgyalni. Ez az jelentés tehát arról szól, hogy hogyan lehet javítani a kapcsolatokat, és a globális kihívásoknak hogyan felelhetünk meg közösen, amelyekkel néz a nemzetközi társ közösség, ami a módosítókat illeti. A nagy megállapodásokra határidőket szerettek volna kitűzni néhány módosítóban, ez pozitívum, hiszen a régió problémáiról szól ez a módosító, és mint említettem, mi szeretnénk nagyon horizontális módon kezelni ezeket a kérdéseket, és nem eh, egyes eh, problémát kiemelni. Ezzel kapcsolatosan vannak eh, munkafolyamatok folyamatban ebben a házban. És szeretném, hogy a következő héten konszenzust tudjunk kialakítani, ez a fő célunk, és köszönöm szépen az árnyék előadóknak az együttműködést. Köszönöm, Luisa Grandes eh, kollégának szeretném megadni a szót. Voilà, claro. Tessék, most már beszélhet. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, ugye a telefon mindig rosszkor csörög, de hát mindjárt kikapcsolom. Nagyon örülök, eh, hogy elmondhatom, hogy nagyon méltóság teljesen dolgozik eh, az előadó, és, eh, és eh, nyitott a párbeszédre. A kompromisszumokban és új megfogalmazásokat találtunk a módosítókra. Azokat az értékeket szeretnénk itt megfogalmazni, amelyeket szeretnék visszatlátni az véleményben. A latin-amerikai és karibi baráti országokkal való kapcsolatot taglalja ez, az, ez a vélemény. Nyilván nem leckéztetni akarjuk ezeket az országokat, viszont a közös értékeket meg akarjuk erősíteni. Ez a legfontosabb értékeinkben gyökerezik ez a vélemény, hogy a közös értékeket figyelembe vegyük, úgy, mint az emberi jogok, a demokrácia, a szolidaritás, a béke és az, a jogállamiság. Ezeket az értékeket mindannyian osztjuk, és a latin-amerikai régió prioritást élvez az Európai Unió külpolitikájában. Los derechos sociales. Ami az szociális jogokat illeti, ezekkel kapcsolatosan befogadó politikákat kell kidolgozni, hogy a kiszolgáltatott csoportokat védelmezni tudjuk, és ezek az értékek olyan értékek, amelyekben osztozni tudunk, mindenki osztozik ezekben az értékekben, ebben a házban, és ezt is kell mondanunk. A kutatás és az innováció, a környezetvédelem, a korrupció elleni harc és a kábítószer kereskedelem elleni harc fontos célok mindannyiunk számára. Az is nagyon fontos, hogy megbízható jogi kereteket alakítsunk ki a befektetések eh, idevonzása érdekében és stabilak legyenek az árfolyamok, ezek olyan értékek, amelyekben mindannyian osztozunk, és amelyek mindkét fél érdekeit szolgálják, és hozzájárulnak a társadalmak jólétéhez. És a mi véleményünk nagyon jól tükrödőzik a véleményben, Éppen ezért nagyon elégedett vagyok. Persze még nyitva hagyom a módosítók lehetőségét. Mindjárt végzek, elnök úr. Venezuelával kapcsolatosan szeretnék még szólni néhány szót. Egyhangulag megfogalmazta ez a ház aggodalmát az emberi jogok, a demokrácia és a e, szociális jogok helyzete szempontjából. és hogy fontosnak tartjuk a szabad és átlátható választások megtartását. Nagyon fontosnak tartom, hogy tükröződik ez a vélemény az dokumentumba is. Kuba tekintetében már megkezdődtek a párbeszédek, ennyi elnök úr, az elnök közbevág. Köszönöm, az előadó mégis folytatja, köszönöm az előadónak, és köszönöm, hogy figyelembe vette a véleményünket ebben a szövegben az elnök. Mivel négy órakor nagyon fontos dolgunk van, az előadónak három percben meg tudom adni még a szót, tessék. Nagyon röviden, Javier munkája kiemelkedően pozitív, a hozzáállása ugyanolyan pozitív, mint a munkája, úgyhogy csak egyetértünk ezekben a témákban az elnök. Köszönöm, és azt is, hogy ilyen röviden szólt. Én is szeretnék Javier Lópeznek eh, gratulálni, nagyszerű munkát végzett, és megpróbált mindenkinek megfelelni. Hogyha nem kiegyensúlyozott a szöveg, vagy a régiót nem eh, kiegyenlítetten képviseli, akkor még ezen egy kicsit tovább kell eh, csiszolni. Ki jön most, urak úr? Nem, mégsem. Salafranca úr. Presidente, eh, simplemente decir que... Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a konstruktív szellemet, amelyben az előadó dolgozott. Eh, itt egy olyan gyakorlatról van szó, amely eh, a eh, két régió közötti stratégiai kapcsolatok építésében nagyon lényeges és azt is köszönöm, hogy állt rendelkezésre, figyelembe vette a módosítóimat, a stratégiai kapcsolatok Brazíliával, Mexikóval, ezeket szerettem volna hangsúlyozni, Argentina számára is egy státuszt kell keresnünk, és hogy aláírtuk az, illetve aláhúztuk az a két oldalú tárgyalásokban a határidők betartásának fontosságát, a bizottsági javaslat szól az új fejlesztési konszenzusról is. Nagyon közel állunk a konszenzushoz, sok köszönetet érdemel az előadó, kiváló ez a vélemény, és nagyon állt rendelkezésre az előadó az, a tárgyalásokra, az egyeztetésre. Ennyit szeretem volna elmondani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Mélyámon úrnak szeretném megadni a szót. Mikrofono. Integradoras y el espíritu abierto del señor. Su amabilidad para con las enmiendas. Nagyon örülök, hogy a módosítókat is befogadta az előadó, nem csak az árnyék előadókét, hanem eh, a többiekét is. Azokét is, akik nem eh, vettek fel olyan, nem foglaltak el olyan vezető helyet a vélemény kialakításában. Az Európai Unió és a latin-amerikai országok természetes szövetségesek bizonyos értékek és az osztott és a közös történelem nyomán. López urat, az előadót kérném, hogy a 145-ös pont törlését módosításként vegye figyelembe. Az előadónak még négy percben tudok szót adni, mielőtt jönnek a vendégeink. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az észrevételeket a kollégáimét, az árnyék előadókét és azokét az képviselőkét, akik érdeklődnek a téma iránt. Nagyon konstruktív volt a párbeszéd és az elmúlt néhány hétnek a munkája. Néhány elemet szeretnék még elmondani. Ahogyan nagyon jól mondta Luis de Grandes kollégám, ez a jelentés azzal a célral készült, hogy a közös elveinket értékeinket hangsúlyozza, a közös napi rendünket, ez ugye nem ugyanaz, mint az értékek, hanem hogy a nemzetközi szintéren milyen témákon próbálunk közösen dolgozni, és hogy milyen eszközökkel tudjuk ezeket a kapcsolatokat megerősíteni, ez is téma. Latin Amerika és az Európai Unió jó barátok vagyunk, Viszont fontos lenne, hogy erősebb legyen a szövetségünk a nemzetközi szintéren. Ez két külön dolog, és ez fogalmazódik meg a módosítókban, és az első tervezet ezt hangsúlyozza a multilateralizmust, az éghajlatváltozás elleni harcot, a befogadó társadalomért való küzdelmet, az a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság támogatását. Ez egy nemzetközi menetrend, egy nemzetközi napirend, amit szeretnénk elősegíteni, és az, a nemzetközi szervezetek, az ENSZ is vagy az VTO is ezzel foglalkozik, hogy nyitott társadalmakat tudjunk építeni, és nem a régi értelemben beszélünk szövetségekről, és az egyik legfontosabb elem a gazdasági növekedés védelmében és az intézményeink minőségének fenntartásában. Ez a jó kormányzat, ezek nagyon fontos kihívások, Latin Amerikában és Európában más és más kihívást jelent ez, de azért vannak közös pontok, mint például a biztonság, Ez mindkét térség számára nagyon lényeges. Köszönöm eh, én is eh, Szolafranka úr eh, hozzájárulását, illetve nagyon fontos volt, hogy mennyire jól ismeri ezt a régiót, és sok ilyen jelentésen dolgozott, ami nyilván javítja a jelentést, és az ideológiaibb jellegű, illetve konkrétabb kérdésekben is sokat segítettek a kollégák. Nagyon fontos, hogy konszenzus találjunk itt a házon belül, ez a szándékunk, figyelembe véve természetesen a többségi véleményt és a parlament korábbi véleményeit, tudattában vagyok, hogy vannak bizonyos kérdések, ahol megosztanak a vélemények, és amelyeket nehéz kezelni, de amikor már a konkrét országokhoz érkezünk, én is értem, hogy valamiféle egyensúlyra van szükség, vagy mondjuk amikor a kubai kérdés merült fel, itt egyensúlyra van szükség, továbbra is dolgozunk az árnyék előadókkal, köszönöm a munkájukat, ami hozzájárult, hogy a szöveget javítjuk, gazdagítsuk. remélem, hogy ez a konszenzus a többi intézményt is együttműködésre buzdítja a külkapcsolatok terén. Köszönöm, López úr. Emlékeztetnék, hogy a Külügyi Bizottság szavazása 2017. július 14-én lesz, és majd a nyári szünet után lesz a plenáris szavazás. Most pedig Bosznia-Hercegovina miniszter tanácsának elnökét fogadjuk. Vamos a, a continuar con la, con la sesión. Folytatjuk az ülést a következő ponttal. Üdvözlöm Denis Civics urat, Bosznia-Hercegovina minisztertanácsának elnökét. Társaságában van Didiantovic nagykövet, illetve Dibelovic úr, aki az európai kapcsolatokért felelős, illetve üdvözlöm azokat a képviselőket, akik Bosznia-Hercegovina képviseletében jelen vannak az Európai Unió meghívásában. Üdvözlöm Önöket! Ez a vita folytatása egy másik vitának, amelyet Igor Nárdakkal, a külügyminiszterrel folytattunk, a gazdasági kapcsolatok és a közlekedési kapcsolatok szervezésében egy csúcs találkozó lesz, ennek az előkészítésen dolgozunk, és most meg is adom Civik úrnak a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Uniós tagság és az együttműködés nagyon fontos prioritás Bosznia-Hercegovina számára. Provedbi svih aktivnosti koji vode ka evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Minden intézkedésnek kell tenni, ami elősegíti európai integrációnkat. A modernizáció, a demokratizálódás, ezek a legfontosabb célkitűzéseink. Az országban zajló reformokat tovább kell vinni, mindegyik entitás, minden állampolgár érdeke ezt kívánja. Ezeket az erőfeszítéseket tovább fogjuk folytatni, ezt tartalmazza a helyzetről készült jelentés is. Bosznia és Hercegovina szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, és fontosnak tartjuk azt, hogy az Európai Parlament is kiemelt jelentőséget tulajdonítson a térség államainak. Kidolgoztunk egy távlatos tervet, nem csak mi, hanem a Nyugat-Balkán valamennyi országa. Az utolsó tanácson elfogadott következtetések tartalmazzák a legfőbb gondolatokat, és idén márciusban került sor egy találkozóra Hán biztos úrral is. 2016-os év nagyon sikeres volt számunkra az Európai Integráció szempontjából. 2016. februárjában nyújtottuk be a e, csatlakozási kérelmüket. Az általános ügyek e, tanácsa állásfoglalt ez ügyben, és kérte az Európai Bizottságtól az állásfoglalás kidolgozását. 2016. december 9-án kaptunk az Európai Bizottságtól egy kérdőívet 2016 tehát eddig Bosznia életében a legsikeresebb év volt, ami eh, az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatát illeti. A miniszterek tanácsa az európai integráció motorja. Ezt eh, a nagy eredményt két év alatt sikerült, mindössze két év alatt sikerült elérnünk. Reméltük eh, azt, hogy 7 év alatt sikerülni fog, és ehelyett két év alatt már ilyen hatalmas eredményt tudtunk elérni. Olyan időpontban történt ez, amikor Bosznia-Hercegovina igazából nem ápol nagyon jó kapcsolatokat Horvátország kivételével a többi nyugat-balkáni országhoz. Sok a blokád, a probléma, de 2016, mint mondtam, mégis Bosznia-Hercegovina számára az európai év, hiszen elindult az európai csatlakozás folyamata. A miniszterek tanácsa 2017-ben is nagyon intenzíven eh, dolgozott tovább, eh, hiszen eh, tudjuk, hogy nagyon sok kihívással állunk szemben, gazdasági, politikai kihívásokkal egyaránt. Ezeket a feladatokat fel vagyunk készülve arra, hogy megfelelő választ adjunk ezek a kihívásokra, és megoldjuk az előttünk álló feladatokat. Mert nagyon fontos cél lebeg a szemünk előtt, Arról van szó, hogy teljesítsük, beteljesítsük a mandátumunkat. Szeretnénk 2018 első felének a végéig megkapni a tagjelölti státuszt. Tehát egy nagyon ambiciózus cél, de megvalósítható, hiszen elég eh, reális előfeltételekből indulunk eh, ki, és eh, mindenképp mindenképpen minden bizonyal szükség van irányításra és segítségre ahhoz, hogy a bizottság nekünk küldött kérdőívét megfelelően meg tudjuk válaszolni. Jó koordinációra van szükség. És mindazok, akik részt vesznek ebben a koordinációban, tisztában kell, hogy legyenek azzal, hogy teljesíteni fogjuk az igazgatási, közigazgatási jellegű feladatokat, amikor majd megküldjük a kérdésekre a választ az Európai Bizottságnak. Most várunk arra, hogy a különböző intézmények között valóban felgyorsuljon, vagy beinduljon az együttműködés. Ez idáig eh, mint egy 20 eh, ezer oldalas eh, anyag készült el a bizottság által nekünk küldött mint egy 3 ezer kérdésre. Ez az első nagy szakasz ezzel lejár, lezárult. Most munkacsoportokat fogunk létrehozni, amelyek a koordinációt végzik majd. A munkacsoportok végzik majd a szakértői, technikai munkát, hogy részleteiben is és konkrétan válaszokat tudjunk adni a bizottság kérdéseire. Összességében 25 ezer oldalas lesz a válasz, a válasz. Úgy gondolom, hogy a következő hónapokban sikerülni fog készíteni ezt a hatalmas anyagot. Az országom hatóságai természetesen mindenek előtt a válaszok minőségére fognak koncentrálni, és nem csak arra, hogy egyszerűen megválaszoljunk minden kérdést. A bizottság által kidolgozott iránymutatások alapján fogjuk a helyes válaszokat megadni a kérdésekre és mint mondtam, remélhetőleg 2018 év első felében megkaphatjuk a e, tagjelölti státuszt. Hölgyeim és Uraim, Bosznia Hercegovina elkötelezetten teljesíti a Daytoni megállapodást, számos találkozóra, megbeszélésre került sor az abban megfogalmazott célok elérése érdekében. Múlt hónapban Szarajevóban volt egy találkozó, azután a stabilizáció és, és és társulási tanács Brüsszelben fogja megkezdeni jövő hónapban a munkáját. A parlamenti dimenzió így indul. El kell ismernünk, hogy volt némi késedelem, némi csúszás, különösen ami a parlamenti munkát illeti, illetve a parlamenti szakbizottságok munkáját illeti. Ez a parlamenti szakbizottság vagy bizottság már eh, néhány eh, irány mutat támogató állásfoglalást kiadott annak érdekében, hogy a megállapodás parlamente kapcsolatos feladatai teljesüljenek. Ennek a bizottságnak a tagjai azt mondják, hogy talán már két éven belül lezárulhat ez a munka. Az itt jelenlévő bizottsági tagoknak szeretném azt elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy a rendelet elfogadásra kerüljön. Ezeket a prioritásokat a bizottságnak írt jelentésben ki fogjuk dolgozni, beszámolunk a miniszterek tanács által elvégzett munkáról. Már el is fogadtunk egy dokumentumot, és ezt azért a bricskói különleges közigazgatási körzetben is végre kell majd hajtani. Bosznia-Hercegovina továbbra is a reformagenda megvalósításán dolgozik, társadalmi, társadalmi, gazdasági, jogi reform csomagról van szó. Jelenleg a cselekvési tervvel együtt folyik a a 49 intézkedés megvalósítása, 18-at már sikerült is teljesíteni, 7 intézkedéssel kapcsolatban jelenleg folyik a munka. A reformprogram, a reformagenda Bosznia-Hercegovinában teretlenül zajlik tovább, és két év múlva szerintem elmondhatjuk, hogy sikerrel tudtuk lezárni a munkát, azaz két év alatt a feladatok mintegy 80%-át sikerült teljesíteni. Az intézkedések 40%-át már elfogadtuk, és a boszniai szerb köztársasággal kapcsolatos munka is zajlik. A cselekvési tervben kitűzött célok mintegy 50%-a már megvalósult. Szeretnék még röviden beszélni a, köz, a alkalmazottak fizetéséről, illetve az adórendszer reformjáról. A gazdaság, illetve a pénzügyek területén is számos intézkedés született. 2016-ban 4%-kal megnőtt a behajtott adók aránya, és erre a következő évben újabb 4%-os javulást sikerült elérni, így stabilizálni tudtuk az ország pénzügyi helyzetét, és a hitelképességünk is jól alakult. A Moody's pozitív irányba javította egyel a besorolásunkat. 2015-ben GDP hiánya 3% volt, a következőben pedig 2,8-ra csökkent, a növekedés pedig a következő évben a tervek szerint 4%-ot fog elérni. Javult a boszniai vállalkozók helyzete, bővül az export, ez minden bizonyal azt jelzi, hogy jó úton jár az ország. 2016-ban egy 4%-kal nőtt az export, és 2016-ban azt és láttuk, hogy az export növekedése mellett csökkent a hiány idei évben minden bizonyal még jobb, jobbak lesznek az eredmények, mint az elmúlt 20 évben bármikor. 13 százalékos exportbővülésre eh, számítunk, eh, eh, és az export mint egy 30 százalékát bonyolítjuk mintegy 70%-át bonyolítjuk az Európai Unióval. Az Unióba irányuló export természetesen rendkívül fontos. Tovább bővül a turizmus. 2015-ben az idegen for forgalom területén, mint egy 10%-kal nőtt a vendégészakák száma. 2016-ban pedig a turisták száma, illetve a szállodai vendégészakak száma egyaránt jelentősen növekedett. Az általános tendencia az, hogy 25%-os növekedéssel számolunk. Egyre több terméket állít elő az élelmiszerfeldolgozóipar, a kohászat, a bútoripar, és nagyon jó hírű vállalataink vannak. Egy reformcsomagot fogadt jutottunk el 2017 és 2019 közötti időszakra. Itt strukturális reformokról van szó, amelyek lehetővé teszik a további növekedést, garantálják a makrogazdasági stabilitást, és ugyanakkor lehetővé tesznek takarékossági intézkedéseket is. Szeretném kiemelni, hogy különösen az energia előállítás területén vezető szerep gépet tültünk be, illetve az exportban nagyon jelentős hányadot tesznek ki ezek a kiváló minőségű termékek. Több mint tízezer új munkahely lőtt létre az elmúlt kilenc hónapban, és különösen a fiatalokat érinti ez kedvezően, mert nagyon súlyos makrogazdasági probléma az, hogy nagyon magas a munkanélküliség a fiatalok körében, ezért a új munkahelyek létrejött nekik eh, különösen fontos. Stabilizálni szeretnénk a eh, külpolitikai irányultságunkat is, szeretnék szorosabbra fűzni az együttműködést a régió országaival. Az együttműködések megvannak a keretei, mint például a berlini folyamat, vagy eh, a nyugat-balkáni hat ország együttműködése. Idén eh, tavasszal abban a megtiszteltetésben volt részünk Szarajevóban, hogy üdvözölhettük eh, Hán eh, biztost és más vezető tisztviselőket Franciaországból. Nagyon fontos az együttműködés, a gazdasági együttműködés, az a téma, az a kérdés, amely a következő hónapokban majd legtöbbször szerepel a különböző találkozók napirendjén. Februárban egy közlekedési megállapodást írtunk alá. Ennek nagyon nagy jelkép ereje is van, és a Balt kánon minden e, érintett ország számára ez nagyon fontos. Triestben e, a többi nyugat-balkáni partnerországokkal sikerült számos projektről megállapodnunk. Reméljük, hogy a nemzetközi közösség elismeréssel adózik majd az erőfeszítéseinknek, hogy minden dokumentumot sikerül elfogadni, és el tudjuk fogadni, és végre hagyjuk, végre tudjuk hajtani az összes intézkedést, illetve valamennyi előirányzott projektet sikerrel tudunk majd lebonyolítani. Tavaly évben nem volt a bizottságnál sikeres boszniai közlekedési projekt, mert még nem zárultak le az előkészületek, de most már felkészültünk, a közlekedési infrastruktúra számára elkészült egy terv, és ugyanígy a környezetvédelem e, területén is szeretnénk számos projektet lebonyolítani, megvalósítani. Elfogadtunk egy környezetvédelmi stratégiát, amelynek az alapja az Európai Unió joganyaga. Az együttműködési csomag rendkívül fontos számunkra a további integráció szempontjából. Hét projektet nyújtottunk be a közlekedés, a környezetvédelem és a kultúra területén, és reméljük azt, hogy ezeknek a pályázatoknak a tartalmát, a magas minőségét is elismerik majd és a Triesti találkozón is rögzítjük ezt az elismerést, hiszen nagyon fontos, hogy javítani tudjuk az élet színvonalat az országunkban. Mindezek mellett, a több oldalú kapcsolatok mellett szeretnénk a két oldalú kapcsolatokat is erősíteni a régió államaival, politikai, regionális párbeszédet szeretnénk tovább kiépíteni a megbékérés, a jó szomszédi kapcsolatok jegyében. 2015 végén a miniszterek tanácsával és a szerb kormány, a miniszterek tanácsa a szerb kormányjal kötött meg egy kétoldalú megállapodást. Idén februárban a szerb kormányal, illetve montenegrói kormányal folytattunk eh, tárgyalásokat. És a közeljövőben sor kerül egy együttes ülésre a mi minisztertanácsunk, illetve a horvát kormány között eh, Szarajevóban. A stabilizációs és társulási megalapodás 15. Eh, cikk érdekét mindenképpen be fogjuk tartani, és ebben a szellemben működünk együtt Montenegróval és Macedóniával is. Ez a megállapodást áprilisban értük alá. Fontos a kétoldalú kapcsolatok szempontjából az, hogy rögzítsük a végleges, hogy hol húzódnak a határok, ezt véglegesen kell rögzíteni, és dolgozunk azon, hogy a Bosznia és Horvátország, valamint a Bosznia és Szerbia közötti határ átkelőket mindenfél tartsa tiszteletben. Részletes tájékoztatás, illetve cselekvési terv is elkészül annak érdekében, hogy meg tudjunk egyezni a közös határok elismeréséről mint a két érintett országgal. 2015-ös Nyugat-Balkánnal foglalkozó konferencián aláírtunk egy határmegalapodás Montenegróval. Ennek a végrehajtása különösen fontos, és ebben a kérdésben is számítunk arra, hogy barátaink elismerik ezeket az előfeszítéseket. Hölgyeim és Uraim, Bosznia és Hercegovina az Európai Unió biztonsági és védelmi politikája, politikájával szemben nagyon elkötelezett. Szeretnénk a stratégia alkalmazásában részt venni, amennyire a státuszunk ezt megengedni. Nagyon sok közös kihívással néz szemben Bosznia-Hercegovina és az Európai Unió. Eltökéltek vagyunk, hogy a demokrácia, jogállamiság előmozítása érdekében minden tőlünk telhetőt megtegyünk. Az Európai Unió kell, hogy meghatározza a kereteket, hogy Bosznia-Hercegovina ezen belül hogyan tud a válságkezelésekben részt venni, az Európai Uniós válságkezelésekben. A főképviselő asszony, illetve az illetékes biztonság ügyében érintett hatóságok pontos, hogy részt tudjanak venni különböző missziókban. Bosznia-Hercegovina nagyon is elkötelezett és hiteles partner, eltökéltek vagyunk, hogy növeljük a biztonságot, és ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy milyen nagy felelőssége hárul ránk a biztonság kapcsán. Amikor az Európa Tanács elnöki tisztét töltötte be Bosznia-Hercegovina, ott sikerült elfogadni egy dokumentumot a terrorizmus, illetve a külföldi harcosok kérdéskörében. Emellett egy kiegészítő jegyzőkönyvet is elfogadtunk. Mi vagyunk a hatodik azon országok sorában, amelyek ratifikálták ezt az Európa Tanácsi anyagot, amely július 1-én lép majd hatályba. A régióban Bosznia-Hercegovina az első olyan ország, amely büntetőjogi intézkedéseket tett annak érdekében, hogy elesen ítélni külföldi harcosokat. A terrorizmus nemzetközi bűnözés ellen elleni küzdelem jegyében 2016-ban eh, elmutatjuk, hogy eh, Boszniából egyetlen egy külföldi harcos sem hagyta el az országunk területét semmilyen válságövezet felé. 2016-ban Szíriából nem több ezer külföldi harcos tért vissza, hanem 40, összesen 46-an és a biztonság felelős hatóságok ellenőrzés alatt vannak ezek a, az emberek, amik folyik az eljárás, titkos szolgálatok és dolgoznak azon, hogy Bosznia területéről senki ne menjen el harcolni a válságövezetekbe aktualizáljuk a terrorizmus elleni stratégiánkat annak érdekében, hogy eh, a radikalizálódást meg tudjuk akadályozni, meg tudjuk előzni, hiszen az egész világ szembesül ezzel a kihívással, a radikalizálódás problémájával. A pénzmosás, a terrorizmus finanszírozás szintén olyan kérdések, amelyel foglalkozunk küzdünk a pénzmosás ellen, és megfelelő óvintézkedések meghozatalával szeretnénk megteremteni annak a, az lehetőségét, hogy minden illegális cselekményt megakadályozzunk, illetve mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiszállítsuk a terrorizmus finanszírozási forrásait. Bosznia-Hercegovinát tör, törölni fogják remélhetőleg azon is országok terve, amelyek nem tesznek eleget a pénzmosás elleni küzdelemben. Mi igenis azon dolgozunk, hogy minden kritériumot teljesítsünk, és így ne legyünk, lekerüljünk erről a listáról. Az Európai Unióval és a nyugat-balkáni országokkal együtt teszünk erőfeszítéseket azért, hogy nőjön a biztonság és erősödjenek az együttműködési mechanizmusok a térségben. Végül még annyit szeretnék elmondani, hogy Bosznia-Hercegovina az Európai Unió törekvéseit nagyon nagyra értékeli, amelyeknek az a célja, hogy közelítse országunkat az Európai Unióhoz. Rendkívül nagy jelentősége van annak is, hogy az Európai Parlament is tovább támogatja a hazámat, és az jövőben is így marad. Közös rendezvényeket szervezünk, amelyek politikai kérdésekkel foglalkoznak, és talán kult kulturális rendezvényeket is egyre nagyobb számban tudunk majd megrendezni, hiszen hatalmas kultúrával, kulturális örökséggel rendelkezünk. A kultúra területén tevékenykedő honfitársainkat nagyon nagyra becsüljük, nagyra értékeljük, és nem csak mi tesszük ezt, hanem Európában, egész Európában. Nagyon fontos projekt számunkra az a múzeum, amely eh, a művészek körzötti szolidaritást hivatott bemutatni az elmúlt húsz évre visszatekintve. A választási, tör, választási törvény reformjáról még röviden. Tudjuk, hogy a választási törvényt eh, újítani, kell reformálni, és a Szedics Fincsi ügyben hozott bírósági ítélet rámutatott arra, hogy az emberi jogi bíróság hozta ezt az ítéletet, tehát ez rámutatott arra, hogy azért számos tekintetben az igazság szolgáltatása kapcsolatban is problémákkal szembesülünk, mert ezt a ítéletet nehezen tudjuk elfogadni. Illetve, hogyha a döntések végrehajtása nem törvényeket, vagy bírósági döntéseket nem sikerül végrehajtani, a, a Szevics Fincsi határozatot, ha nem sikerül végrehajtani, akkor ezzel megsértjük az emberjogi egyezményt, és a Strasburgi Bíróság döntésével kapcsolatos ellentmondásokra valamilyen megoldást kell találni. Itt a nemzeti jog túl mutat az emberjogi bíróság döntése, a Strasbourgi Bíróság döntése, és mindenképpen tiszteletbe kell tartanunk ezt a bírósági határozatot. De ezzel együtt szükség van a igazságügyi rendszerünk reformjára, mert csak így tudjuk végrehajtani a Strasburgi Bíróság határozatát. Még több erőfeszítése van tehát szükség, hogy az integrációs folyamat megfelelő mederben mehessen tovább, és, mint mondtam, nagyon fontos a Strasburgi Emberi Bíróság döntéseinek a végrehajtása. Ez muszlim számára különösen fontos. Szeretnénk megtalálni a helyünket az alapjogok, az emberi jogok, a jogállamiság talaján álló országok körében, és ez tükröződik a e, politikákban. Bosznia-Hercegovina kész e, újabb intézkedéseket e, meghozni, a stabilizációs és társulási paktum végrehajtása az intézmények tevékenysége kapcsán mindenképpen prioritás. Bosznia-Hercegovinában szeretnék gondoskodni arról, hogy ezek az intézkedések végrehajtásra kerüljenek, ilyen módon eh, létrejöhessen a csatlakozás eh, a Boszniában élők eh, érdekében mert az emberek szeretnék, ha minél előbb megszereznénk a tagjelölti státusz, további kondicionalitás adni feltételek nélkül, mert az ilyenek az európai rendi lelkesedést csorbítják. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy Bosznia-Hercegovina csatlakozásán együtt dolgozzunk. Még egyszer szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy megjelentek, illetve hogy részt vesznek a parlamentünk által szervezett programban. Így üdvözlöm a Bosznia, Hercegovina, Macedónia, Myanmar, Montenegro, Peru, Tunézia vesznek részt ebben a programban, illetve a Pánafrikai Unió. Én most szeretném Preda úrnak megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszterelnök úrnak, hogy itt volt és megjelent a külügyi szakbizottság előtt. Örömmel látom újra itt egy év elteltével. Köszönöm a Szarajevói nagyon konstruktív találkozót is. Tíz nappal ezelőtt bonyolítottuk ezt le. Köszönöm, eh, hogy Picula kollégával, szocialista kollégámmal fogadtak bennünket. Támogatjuk Önöket, a reform törekvésükben azért, hogy az európai integráció útján tovább haladhassanak. Sok mindent már tettek, megtettek. Sokkal több történt az elmúlt időben, mint a korábbi években, ehhez személyesen is gratulálni szeretnék önnek. Úgy hiszem, hogy az olyan reformereket, mint ön, továbbra is támogatnunk kell azért, hogy haladhassanak a reformok útján, és azért, hogy világosá tegyük, hogy felsorokozunk a reformok mellett. Ön elkötelezett reformista. Az Európai Bizottság által megfogalmazott kérdésekre adott válasz szok is erről tesznek tanúbizonságot. Tudom, hogy ön épp úgy, mint mi is azt kívánja, hogy Bosznia-Hercegovina mi hamarabb tagjelölti státust kapjon. Ehhez a politikai vezetés nagyon fontos, a reformok végrehajtásához fontos ez a politikai erő, illetve a kompromisszumok kidolgozásához is szükség van erre. Banya Lukában is jártam, azután, hogy önöket látogattam meg Szarajevóban. Igő Cirnával tárgyaltam, a külügyminiszterrel, illetve a Republika Srpska parlamenti képviselőivel, Dulics elnökkel is tárgyaltam. Elmagyaráztam nekim, hogy ők is a folyamat részesei. nem lehet egyedüli kapcsolattartó, nem lehet egyedüli partnerünk, hanem a folyamatban kell részt vennie. Különösen abban a fontos folyamatban, amelyben a kérdőívre adott válaszokat fogalmazzák meg. Nagyon örülök, hogy parlamenti kollégák is itt vannak körünkben, Hiszem, a társulási meg a megállapodás alapján a parlamenti bizottságok még nem jöttek létre. Arra kértem tárgyaló partnereinket, hogy Dadics urat, hogy segítsen abban, hogy ezen bizottságok létrejöhessenek, úgy tűnik, hogy meghozta a döntését, tehát az egyik akadály megszűnt, és ilyen módon rendszeresen találkozhatunk majd, azért, hogy először is figyeljünk a másikra, meghallgassuk, hogy a boszni hercegovinai kollégák mit mondanak az egyes kérdésekben. Nem akarunk mi az ország helyet dönteni, sőt, tárgyalni sem tudunk majd, erre nincsen mandátumunk, de eszmét cserélhetünk. Ezért Dodics úrnak köszönettel tartozom, illetve önök is. Mi volna tehát az ideális szenárió? Mi volna az ideális menetrend a, a kérdőív kitöltése kapcsán? Hogyan látja, hogy mikor válik az ön országból ö, tagjelölt országgal? Teszünk képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy Denis Zvidics úr itt van körünkben vendégként, és annak is örülök, hogy a két találkozónk között csupán egy hét telt el. Nem olyan régen jártunk Szarajevóban, Preda kollégával, és így folytathatjuk már most is párbeszédünket. Gratulálni szeretnék önnek, hiszen a munk kormánya munkájáról nagyon jó indikátorokat mutatott be. Ezek a tények arról tanúskodnak, hogy Bosznia-Hercegovina kitűnően tud dolgozni, lendületet tud adni a munkának, persze komplex politikai és alkotmányos viszonyok között zajlik mindez, és gyakran ezen eh, nehézségek akadályozzák az európai integrációt, eh, lassítva a folyamatot. Ön pontosan tudja, hogy az Európai Parlamentben vannak barátai Bosznia-Hercegovinának, akik segíteni akarnak az országnak abban, hogy belső problémáit meghaladja, és segíteni akarunk abban is, hogy az Európai Unióban megértsék az önök igényeit, de a 2015-2016-os dinamika bizony lelassult 2017 első felében. Ez egy tény, amelyel szembe kell néznünk. Két kérdésem van. Miniszterelnök úr, amely kérdések úgy gondolom, hogy a reformok szempontjából nagyon fontosak. Az első kérdés egy jelenségre vonatkozik. A Baltikum és a Balkán közötti országokra bizony sok, sok országra jellemző ez. Mégpedig, hogy a lakosság legtermelékenyebb csoportja elvándorol. Ez komoly demográfiai, szociális és politikai következményekkel jár. A 90-es évektől kezdve több mint 23 millió ember hagyta el Közép-Kelet-Európát, Nyugat-Európa irányában. Van-e tehát erre vonatkozó információja, hogy mi történt a polgárháború lezárása után ilyen tekintetben Bosznia-Hercegovinában. A minisztertanács elnökeként rendelkezik-e valamilyen tervel, hogy hogyan akadályozzák meg a fiatal bosznia-hercegovinaiak exodusát, kivándorlását. Hiszen éppen a legfiatalabbak, a legtehetségesebbek mennek el. Második kérdésem a szociális párbeszédre vonatkozik a reformokba be kell vonni a szociális partnereket azért, hogy a reformok um, terhét um, megfelelően lehessen elosztani. Tehát kérem, hogy a szociális párbeszédről is tájékoztasson. Végezetül pedig meg szeretném köszönni önnek a meghívását, támogatását, és így két év elteltével végül is sikerül majd a vegyes parlamenti bizottságokat felállítani, és így a parlamenti ellenőrzést létre lehet hozni. Köszönöm szépen, kérem, hogy röviden beszélnek, hogy a miniszterelnök úr is válaszolhasson. Tessék. Rados úr, köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm itt Zvizdics urat, Köszönöm a beszámolóját a Bosnák helyzetről, illetve az előrehaladásról, és köszönöm a pénzügyi konszolidációról mondottakat. Az adók kivetésének és behajtásának rendszere um, alakulóban van. Ugyanakkor um, aggasztó tényekről is beszámolt, az importok csupán 57%-át fedik az importok 57%-át fedik el az exportok, tehát komoly külkereskedelmi mérleg hiány van. Bosznia-Hercegovinában ezt mindenképpen orvosolni kell. Kérdésem a következő. A kérdőívre vonatkozik ez. Amikor megválaszolják a kérdőívet, akkor egész biztos, hogy a különböző kormányzati struktúráknak együtt kell majd működniük, az ország, illetve az egyes entitások között is együttműködni kell. Kérdem, hogy a koordinációs mechanizmus, amely az egyik legbonyolultabb koordinációs mechanizmus, amelyet a világ valaha hátán hordott, ha így fogalmazhatok, Nos, hát mit gondol, hogy sikerül-e majd ezen a mechanizmus segítségével a válaszokat megadni, megtalálni? Illetve kérdezem, hogy használják-e ezt a koordinációs mechanizmust, és ha igen, működik-e? hiszen ez volt a Bosznia-Hercegovina és az EU közötti pozitív kapcsolatok folytatásának egyik előfeltétele. Több, ez egy indikátor arra is, ez, ez felmutatja azt is, hogy mennyiben képes működni, mennyiben működik Bosznia-Hercegovina. Kérdezem tehát, hogy működik-e a koordináció mechanizmusa a kérdőív megáll- kialakítása területén. Köszönöm, Fajon asszony! Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is üdvözölni szeretném itt az Európai Parlamentben Bosznia-Hercegovina EU-ba vezető útján becsvágyó lépésekről számolt be. Nos, teljes támogatásunkkal számolhat az Európai Parlament részéről. Amit Preda úr mondott, örülök, hogy együttműködés jön létre a parlamenti képviselők között, reméljük ez mi hamarabb megtörténik. Gyakran úgy érzem ugyanakkor, hogy a bosznyák hatóságok, a boszniai hatóságok részéről hiányzik az átláthatóság, a transzparencia, a tekintetben, hogy a parlamentet hogyan vonják be, illetve a médiumokat és az egyetemeket. És ha már az átláthatóság kérdésénél tartunk, nem olyan régen a parlamenti képviselők egy levelet küldtek a parlamentnek és az intézményeknek egy olyan kezdeményezéssel, melynek segítségével a HRTV állomást lehetne ö, megtartani, megőrizni, életben tartani. Mi üzenetünk az volt, hogy a HRTV bezárása elfogadhatatlan volna. Ebben az esetben Bosznia-Hercegovina nem rendelkezne nemzeti közszolgálati tévéállomással. Nem kaptunk választ erre a kérdésre, és kérdezem, hogy vajon számíthatunk az önök részéről válaszra. Pénzügyi támogatásra van szükség, ezt értjük, és persze a problémát is elemezni kell, hogy hogyan segíthetjük a tévéállomást, a tévéadót az EU reformok keretében is. Ez volna a konkrét kérdésem. Ami pedig a terrorizmus elleni harcot, a radikalizáció megakadályozását illeti, tájékoztatott bennünket, de azon gondolkodtam, hogy hogyan működnek együtt a régió más országaiban, hiszen ez egy biztonsági kérdés. És a régióban félelem terjed Mennyi adatot cserélnek ki a társhatóságokkal? Mire számíthatunk Bosznia-Hercegovina részéről a terrorizmus elleni harcban? Köszönöm szépen, most a szó. Kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. <clears throat> Hvala zastupnicima koji su postavili pitanje. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseiket ste nam uputili na činjenici da su Meg szeretném köszönni a gratulációjukat. Elismerték az erőfeszítéseinket, és elismerték eh, azt az előrelépést, amelyet tettünk az Európai Unióban vezetett, vezető úton. Megerősítettük a regionális együttműködést, főleg az elmúlt két évben. Büszkeséggel mondhatom, hogy visszatértünk arra az útra, melyen éveken keresztül jártunk, és amely reményeink szerint az Európai Unióba vezet majd. Ehhez persze gazdaság is fejlődésre, a reformok elterjedésére és a szomszédainkkal való kapcsolat kiépítésére, tökéletesítésére van szükség. Válaszolok a kérdésekre sorrendjükben. Preda úr. Barátomnak nevezhetem őt, ő a kérdőívre kérdezett rá, illetve a kérdőív kapcsán kirajzolódott dinamikára. Nos, a legutóbbi adatok alapján a Republika Srpska intézményei a bosznia-hercegovinai egységes információs rendszerbe kezdik betáplálni a kérdőívre adott válaszaikat. Elvesztegettünk pár hónapot, de végezetül mégiscsak közös válasz sikerül majd adni a kérdőívben megfogalmazott kérdésekre. Fontos, hogy ne kapjunk új kérdéseket, hanem sokkal inkább a, ké, a válaszok minőségével foglalkozhassunk. A idei év első negyedévében, és akkor jövő év első negyedévében reményeik szerint megszerezhetjük a tagjelölti státust. Még egyszer mondom, elkötelezettek vagyunk az EU-ba való csatlakozás ügye mellett, nincs alternatívája ennek, ez az egyedüli út, amelyen járni szeretnénk. És minthogy minden reformot végrehajtunk, ezek néha nagyon fájdalmasak, Ezért úgy gondolom, hogy igenis megérdemeljük a tagjelölti státust. Megérdemeljük azt, hogy a, a megakadást meghaladjuk. A stabilitási és csatlakozási ö, megállapodást kilenc éve írtuk alá. És Azóta Horvátország kivételével mindig mi voltunk a legjobb teljesítők, mindig mi teljesítettünk a legjobban. Mi az Európai Unió fele szeretnénk tovább lépni, és igyekszünk minden elvárásnak megfelelni. Persze, ígéreteinket be kell tartani, ez előfeltétele a haladásnak. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, elengedhetetlen, hogy a parlamenti bizottság, hogy a folyamatot nyomon követő parlamenti bizottságra vonatkozó rendelet létrejöjjön, mi több olyan hangokat hallottunk a szerb köztársaságban, hogy ez elfogadható számukra, tehát úgy gondolom, hogy két év megakadás, megrekedés után végre elhárultak az akadályok. Tadics úr ö, úgy tűnik, hogy ő is bólogat, tehát azt hiszem, hogy akkor megerősítheti azt, amit mondok. Picola úr, a brain drain, az agyászívás problémája egy makrogazdasági probléma, és ez nagyon komoly kihívást jelent Bosznia-Hercegovina számára. Nem csak a fiatalok, nem csak a mi országainkból, hanem más EU országokból is elvándorolnak a fiatalok, de valóban a nyugati Balkán országaiban különösen súlyos az agyászívás jelensége. A beruházási és fejlesztési programjainkban Figyelemmel vagyunk erre a tényezére, a kis és középvállalatokat próbáljuk helyzetbe hozni, támogatni, hogy munkahelyeket teremthessenek éppen ezen fiatal munkavállalók számára. E program, e cél eléréséhez két programot kell végrehajtani. Új munkahelyeket kell teremteni, hogy elmondtam, az elmúlt 20 hónapban több tízezer új munkahelyet teremtettünk a reálgazdaságban. A másik cél ugyanakkor, hogy az oktatási rendszert is megreformáljuk Bosznia-Hercegovinában. Remélem, hogy a reform mi hamarabb kezdetét veheti, és így a fiatalok tudása a munkaerőpiac elvárásainak feláll majd meg. Ami a szociális párbeszéd és a szociális partnerek kezelését illeti, ez minden demokráciában fontos szempont, és mi is értjük jelentőségét. A párbeszéd a különböző a gazdasági tanácsokban történik, és például a különböző jogalkotói problémák, a munkavállalók védelmére vonatkozó jogszabályok tervezetét is ezek a testületek készítik elő ajánlásként. Mindenképpen fontos, hogy tisztességes munkafeltételeket biztosítsunk mindenki számára. A szakszervezetek, a munkavállalók képviselői, fontos, hogy politikailag és pénzügyileg is függetlenek maradjanak, illetve függetlenek lehessenek. Hiszen csak így tudják majd a munkavállalók érdekeit képviselni. Következő kérdés. Radov úr kérdésem. Igen, a koordinatív bizottság eh, Bosznia-Hercegovina minden intézményére kitér. 33 munkacsoportot hoztunk létre, több mint 1500 ember dolgozik ezekben, az adminisztráció minden szintjét képviselve így. Vannak teljes jogú tagok, vannak póttagok, akik, még egyszer mondom, a társadalom minden szintjét képviselik, minden rétegének hangot adnak, és persze a kantonoknak is, illetve az entitásoknak. Egy szóval igenis működik a koordináció, azért, hogy közösen adjunk választ az Európai Bizottság által megfogalmazott kérdésekre. És így valódi betekintést adunk országunk politikai, gazdasági és társadalmi helyzetében. Fajon asszony a DHR rádió TV csatorna sorsára kérdezett rám. Mi a kormányban úgy gondoljuk, hogy a közszolgálati rádió és tévé a adásoknak, professzionálisnak, szakmainak, de egyben függetlennek is kell lenniük. Azért, hogy megbízható, nem egy oldalra húzó információval tájékoztassák az embereket. A miniszterek tanácsában többször is beszéltünk erről a kérdésről, és segítettünk a DHR működésében, azért, hogy éppen ezen közszolgálati funkciójának megfelelhessen. Reményeink szerint sikerül majd a parlament elé beterjeszteni azt a törvényt, amely a bosznia-hercegovinai közszolgálati rádiós tévéállomás helyzetét véglegesen rendezi majd. Reméljük, hogy ezt a törvényt a parlament elfogadja, és ezzel végezetül a probléma megoldódik. A más szomszéd országokkal a szélsőségesek és a terrorizmus elleni harcban való együttműködésre kérdeztek rá. Az Európollal is együttműködünk persze, de most már más országok rendészeti és titkosszolgálati szervével is együttműködünk. Az USA, USA-val is, az Európai Unióval is együttműködünk ezekben a kérdésekben. Hiszen a terrorizmus nemzetközi fenyegetés, senki sem mentesül a fenyegetéstől. Preventív munkát láthatunk el, és ezzel próbáljuk megakadályozni, hogy egyetlen ember se hagyhassa el az országot azzal a célra, hogy harcolni menjen a terroristák hadseregében. Jelzem egyébként, hogy az elmúlt évben nem történt terrortámadás, és az etnikai türelmetlenség eh, sem ütötte fel a fejét. Bevonjuk persze az egyes egyházakat, és így próbálunk fellépni a radikalizáció folyamata ellen. Hál' Istennek, mondom még egyszer, az elmúlt másfél évben meg tudtuk védeni magunkat a terrorista támadásoktól, és reméljük, hogy ez a biztonságos helyzet fennmarad a jövőben is. Nagyon fontos a megbékélés folyamatá szempontjából is ez. Köszönöm még egyszer a meghívást, köszönöm a támogatásukat. Még egyszer nyomatékkel hangsúlyozni szeretném, hogy elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy az Európai Unió tagjaivá váljunk. Ez a regionális együttműködés a jogállamiság, de a gazdasági fejlődés szempontjából is elengedhetetlen, valamint a szomszédokkal való viszonyunkban is a megbékélés és a kölcsönös megértés alapjára helyezheti ezeket a kapcsolatokat. Köszönöm a meghívást, köszönöm a támogatásokat, és biztosíthatom önöket, hogy Bosznia-Hercegovina a jövőben is jó partnerük lesz. Köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánunk a munkájához. Bueno, continuamos, por favor. Folytatjuk, akkor kérem, hogy csendesedjenek el. Gracias. Köszönöm. A következő témánk az Unió ASEAN-nál fenntartott politikai kapcsolatai, ezt a véleménytervezetet, ez egy saját kezdeményezésű véleménytervezet, másodszor vizsgáljuk. Május 3-a volt 12 óra a módosítók benyújtására. 162 módosítót nyújtottak be, és most meg is szeretném adni az előadónak a szót, a Butikofer úrnak. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Már megemlítette, hogy sikerült 15 kompromisszumos módosítóról megállapodást kötnünk. Én most szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadók mindegyikének. Úgy érzem, nagyon konstruktív munkát végeztek, nagy volt az együttműködés. És szeretném hálámat kifejezni a külügyi szolgálat irányában, hiszen támogatták munkánkat ők is. Két megjegyzésem lenne. Az egyik a hatos kompromisszumos módosítóval kapcsolatos, a hatodik bekezdés kapcsán készült ez. Véletlenül most elnézésüket kell kérnem, ez az én hibám volt. A a kompromisszumos módosítóból egy olyan szöveget kihagytak, amiről megállapodtunk az árnyékrendéstevők ülésén. Fogok mindenkit tájékoztatni ma arról, hogy ez a szándékom, vagyis hogy egy szóbali módosítót nyújtok be holnap. Mindezt a csorbát kiköszűrölendő. A hatos kompromisszumos meg módosító vége így szól tehát. Aláhúzza az EU érdekeit a régióval való további együttműködésben az ASEAN által vezetett folyamatok mindegyikében. Sajnálatos volna, hogyha nem fejeznénk ki, hogy mégiscsak um, részesei szeretnénk lenni ennek a folyamatnak. Remark, sorry for the problem. The second remark that I would like to make Szeretnék a tizedik bekezdéssel kapcsolatosan szólni néhány szót a jelentés tervezett tizedik fejezetével kapcsolatosan. Ez azt veti fel, hogy az ASEAN-EU évfordulót ról megemlékezzünk egy csereprogrammal, a 2018-as szingapúri elnökség időszaka alatt. Arról tájékoztatott a főtitkár, az IES főtitkára, hogy a külügyi szolgálat készen áll arra, hogy támogassa ezt a partnerségi eszközzel, hogyha az AFET elfogadja a javaslatot. Ez is nagyon kedvező támogatás. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tanok úr, önnek adom meg a szót. Nem kértem a szót, de azért röviden eh, szívesen beszélek, kiváló az a jelentés, és örülök, hogy árnyék jelentéstevője lehetek. Sokan megpróbálják az asean az Európai Unióhoz hasonlítani. Szerintem azért ez egy kicsit korai még. Az ASEAN eh, sokkal lazább szövetsége az országoknak mind irányításukat tekintve, mind pedig a hagyományos kapcsolataikat tekintve. Reméljük, hogy a jövőben egységes kereskedelmi blokk lesz, amelyel az EU kereskedelmi kapcsolatokat tarthat fenn, de hát még Vámunióról sincs szó, úgyhogy ez még a távoli jövő. Az ajánlások viszont megfontolandóak, hiszen arra hívják fel az ASEAN országokat, hogy szorosabban működjenek együtt kereskedelem, a nemzetközi kereskedelem területén, illetve a jövőre nézve fokozzák az együttműködést. Mint kívánságlista és a jövőre való kitekintés, szerintem jók ezek az ajánlások, Bütikoffer úr jó munkát végzett, egy kivétellel az ECR az összes kompromisszumos módosítót támogatni tudja. Köszönöm. Helmut Scholz. Ja, ich möchte mich auch bedanken beim én is szeretném megköszönni az előadónak a tervezetet, és a kompromisszumok kidolgozása kapcsán köszönöm az együttműködést. Módosító indítványokat, javaslatokat nyújtottunk be a frakciómmal, és ezeket figyelembe vette. Jó lett volna talán, hogyha kicsit bátrabban építette volna be azokat a e, módosító indítványokat, amelyek e, kétoldalú szempontból is a e, az állampolgárok párbeszédbe történő bevonását célozták meg. Összességében azt hiszem, hogy holnap a szavazáskor jól tudjuk majd pozícionálni azt, hogy mi a megfelelő helye az ASEAN országokkal a társadalmi együttműködésnek, illetve a külpolitikának. azt asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt gondolom, hogy jó ez a jelentés, különösen a 9-es kompromisszum miatt az emberi jogok és diplomácia területén sok módosított beépítettek ebbe. Puszini úr itt van, ezért szeretnék beszélni erről a köv ajánlásról. Üdvözöljük az emberi jogi párbeszédet, amely 2015. októberében zajlott, és nagy várakozásokkal tekintünk a következő párbeszéd elébe. Én ezzel egyetértek, de talán a külügyi szolgálatot érdemes volna megkérdezni, hogy mikorra tervezik a következő szakpolitikai párbeszédet, hiszen az EU az EAN 40. évfordulójára kerül sor, ezért talán idén lehetne ennek haszna. Puszini úr, a külügyi szolgálattól kérhetnénk-e őt, elnök úr, hogy válaszoljon? Természetesen nem gond, tessék. Köszönöm szépen. Én nagyon szívesen válaszolok erre a kérdésre. Többször megpróbáltuk tavaly is az ASEAN eh, legutóbbi elnöksége során, hogy megszervezzük az emberi párbeszéd következő felvonását, de ez meghiúsult különböző okokból. Ezért eh, a Fülöp-szigeteki elnökséget felkértük arra, hogy konkrét lépéseket tegyen a második felvonás a második forduló megszervezésére évvége felé, valamikor novemberre tervezzük ezt. Most dolgozunk az, a dátumokon, a napirenden, a programon. Reméljük, hogy sikerül legyőznünk az esetleges nehézségeket, de mindig nagyon világosá tettük az ASEAN-beli barátainknak, tárgyaló partnereinknek, hogy a szakpolitikai párbeszéd, amelyet 2015-ben szerveztünk Brüsszelben, ezt nem úgy szándékoztuk, hogy egyszeri kezdeményezés legyen, hanem rendszeresé szeretnénk tenni kapcsolataink szervezésében. Nagyon konkrét munkát végzünk tehát a második forduló megszervezése tekintetében. Ezt novemberre tervezzük, remélem, hogy nem sokára meg is tudom erősíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk ezt a témát. Holnap lesz a szakbizottsági szavazás, a plenárison pedig szeptemberben. Következő pont. Szót két esetleg? Nem? Erre a, szó, pontra szót két? Yeah, um, um, apologies for... Elnézést hogy így hirtelen felbukkantam. David Martin úr nevében szólok ezen pont kapcsán, nem tudott eljönni. Martin úr szeretne köszöntetet mondani az előadónak gondos munkájáért a jelentés kapcsán, és örült, hogy az EU régióval fenntartott kapcsolatának legfontosabb tényezőire kiterjed a vélemény, nagyon fontos, hogy ezek a kapcsolatok folytatódjanak és mélyebbé váljanak. Az ASEAN nem az egyetlen fontos kereskedelmi partnere Európának, de egyre nagyobb a stratégiai jelentősége, egyre inkább elmozdul a globális rend. Szeretnénk eh, támogatni az ASEAN-on belüli integrációt, a közeljövőt tekintve. Az ASEAN-nak megvan a lehetősége, hogy kulcsfontosságú szereplő legyen a dél-kínai tenger vonatkozásában, illetve a környezeti, fenntartható fejlesztési, emberi jogi, illetve biztonsági kérdésekben. Az EU sok mindent kínálhat az ASEAN-nak, mint a regionális integráció létező modellje, az EU a békés együttműködést több évtizeden keresztül elősegítette konvergenciával, intézményépítéssel. Szeretnénk megosztani ázsiai partnereinkkel az legjobb gyakorlatainkat. Frakciónk több módosítót kezdeményezett, és ezeket bele is tudtuk építeni a kompromisszumokba. Ez nem okozott gondot. Köszönjük a többi árnyék előadónak, illetve Bütikoffer úrnak is, hogy együttműködtek velünk ezeken a pontokon. David számára gondot okoz valami, vagyis, hogy az észrevételeket a politikai kapcsolatokra kellene szorítani, hiszen a jelenlegi kereskedelmi megállapodásról szóló és az FTR-ról szóló, regionális eh, FTR-ról szóló tárgyalások folyamatban vannak nem belső EU ügyeket taglal tehát ez a jelentés. David minden kollégának szeretne köszönetet mondani az együttműködésért. Az SND csoport, frakció holnap igennel fog szavazni. Köszönöm szépen. Most másodszor tárgyaljuk az Unió Indiával fennáll a politikai kapcsolatait. A plenáris igen. Elnézést, elnök úr, szerettem volna reagálni egyetlen mondatban az elhangzottakra, hiszen voltak észrevételek a politikai és kereskedelmi kapcsolatok vonatkozásairól az EU-ASEAN dimenzióban. Az INTA bizottság elnökével egyeztettem, és gondoskodtam arról, hogy az INTA nem ellenzi ezeket a megfogalmazásokat. Akkor most már tényleg lezárhatom ezt a pontot, többieknek már nem adom meg a szót. Tehát, ahogy az előbb mondtam, a plenáris ülés szeptemberben tárgyalja majd ezt a véleményt az új Delhi EU-India csúcs előtt több kompromisszumos módosított indítványozott az előadó Preda úr, megadom ennek a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni a tárgyalásokat, amelyeket a többi frakcióval folytattunk a jelentéssel kapcsolatosan, az EU és indiai, India között fennálló kapcsolatokról. A szakbizottság többsége, ez kiderült, szeretné, hogyha megerősítenénk a két demokrácia között a kapcsolatot. Remélem, hogy holnap a szavazás ezt megerősíti. Nagyon fontos üzenetnek tartom, hogy az EU, hogy az EU indiai csúcstalálkozó előtt megfogalmazzuk ezt. A kompromisszumok tartalmaznak konkrét javaslatokat is a végrehajtásra vonatkozólag. Szól a jelentés arról is, hogy világos stratégiát kell kialakítani Indiával kapcsolatosan, illetve a környező régióval kapcsolatosan. Felhívtuk a figyelmet arra a tényre, hogy az EU-India 2020-as napi rend, amelyet legutóbbi csúcs találkozón elfogadtak, ezt végre kell komolyan hajtani. A szabadkereskedelmi megállapodás is úgy kell -e letárgyalni, mindkét oldal számára gazdaságileg és társadalmilag előnyös legyen. Nagyon nagy lehetőséget rejt az együttműködés India és az Európai Unió között külügyi, külpolitikai szempontból is, de hát ez nagy kihívás az nemzetközi jog szempontjából terrorizmus, biztonság, extrémizmus, migráció szempontjából. A párbeszéd a két partner között nagyon lényeges a konfliktok feladása érdekében, de nemzetközi szinten is úgy gondoljuk, hogy ez nagyon lényeges feladat. Ugyanakkor az ENSZ-en belül is egyeztetése van szükség, mindkét fél kötelezettség és szerepvállalásával. A két demokrácia közötti partnerség a közös értekeink megvalósításához vezet. A legfontosabb kihívásokat a külpolitikával kapcsolatosan azonosítottuk. Nagyon érdekes kilátás ez az együttműködésre az Unió és India között tengeri biztonság területén eh, megemlíteném a tengeri kalózkodás témáját, és partnerséget lehet kötni a fenntartható energiaforrások a környezetvédelem területén is. Ez nem csak eh, a gazdaságok, a környezet érdekeit szolgálja, hanem a nemzetközi együttműködést is ebben a témában több téma módosítójában értítette az Unió és India közötti személyes kapcsolatokat, mint a kutatók vagy az diákok cseré programjai. Ezekbe is érdemes a továbbiában befektetni. Az együttműködés megérdemli támogatásunkat. Az a nők jogai, az a vallási jog és a lelkismereti szabadság és támogatást érdemelnek. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést. Erős üzenetet kell közvetíteni a többi európai intézmény felé de nem szabad eh, leragadni olyan részleteknél, amelyek nem rendelkeznek hozzáadott értékkel. Meg kell erősítenünk szándékunkat a közeledésre, és fel kell tárnunk a cselekvés területeit. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet. la Köszönöm szépen, Ayer asszony következik. Uh, thank you, Chair, and uh, thanks. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak is a kitűnő jelentést, valamint a konstruktív együttműködést. Az összes árnyék előadó nagyra értékeli ezt ideje annak, és remek az alkalom arra most, hogy az EU és India közötti kapcsolatokra koncentrálva megállap, megállapítsuk azt, hogy melyik azok a területek, ahol valóban nagyon nagy előrelépés történt. Ezt teszi a jelentést. Sok globális politikai elmozdulás történt, különösen az Egyesült Államok kapcsolatban, ahol az elszigetelődés felé látunk nagy elmozdulást. India és az EU között sok a közös érdek, erre építhetjük az együttműködést. Krisztián sok mindenre, sok lehetőségre rámutatott. Ezt talán kiegészíteném még azzal, Fontos a klímaváltozás elleni közös küzdelem, globális kötelezettségvállalás, a párizsi megállapodás kapcsán. Itt szövetségesei vagyunk Indiának. A béke, a stabilitás megőrzése az indiai óceán térségében, de akár a dél-kínai tengeren is nagyon fontos, hiszen az EU kereskedelme számára ez nagyon fontos útvonal. Egy másik dolog, amit nem elemeztünk elég behatóan, az a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelem nagyon sokrétű érdekek fűződnek a kiberbiztonsággal kapcsolatos együttműködéshez is. Itt az Európai Parlamentben és az EU-ban sokat beszélünk a munkahelyekről, a növekedésről, és ezzel kapcsolatban a szorosabb kereskedelmi kapcsolatok segíthetnek a munkahelyteremtésben. teremtésben. A kereskedelemmel kapcsolatban nagyon sajnálatos, hogy nem történt a e, szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban elmozdulás. Hát most már tíz éve folynak a tárgyalások, és hát mondhatjuk azt, hogy sürgető szükség van arra, hogy új élettel töltsük meg a Digitrade és a kereskedelemmel foglalkozó kollégáink részvételével zajló tárgyalásokat a szabadkereskedelmi megállapodás hatására meg két meg kétszereződhetne az Indiával a kereskedelmi forgalom. Az EU globális helyzete is erősödhetne ennek köszönhetően a Brexit után. Az FTA-val kapcsolatos vitában vannak pozitív jelek is. Módi miniszterelnök nemrég látogatott el Franciaországba, Németországba, és itt a parlamentben, valamint a bizottságnál is erre kellene tovább építeni. Elhangzott, hogy októberben Delhiben lesz egy újabb csúcs találkozó, a politikai lendületet meg kell őrizni, és ezért kulcsfontosságú, hogy a jelentés konstruktív megközelítésre alapul. Árnyék előadőként üdvözlöm azt, hogy több kulcsfontosságú módosítót sikerült beépítenünk a kompromisszumokba. Ezt köszönöm az előadónak, a CSR-ral kapcsolatban, a klímaváltozással, a szabadkereskedelmi megállapodás, emberi jogok, ezeket említeném csak. Az elnök félbeszakítja már a hozzászólót. szólót. Nagyon fontos, hogy egy kiegyensúlyozott jelentés szülessen meg a következő csúcs találkozói. Kérem, hogy egy kicsit fegyelmezettebbek legyenek az idővel, hiszen nagyon szoros a mai menetrendünk. Tanok úr. Nagyon rövid leszek Nézzük, élel együtt vissza kell térnünk 1999-ig, akkor hoztuk létre a parlamentben az India Barátai eh, Társaságot. Eh, ennek egyik ennek első elnöke voltam. Az India és az EP közötti delegációnak is. India a világ legnagyobb demokráciája, a jövőben um, nagyobb lesz a népessége, mint Kínának, uh, Franciaország, Portugál és az Egyesült uh, Királyság uh, együtt a globális dzsihadisták, a terroristák ellen akarunk küzdeni, a világkereskedelmet erősítve akarjuk a gazdaságainkat is erősíteni, és remélhetőleg azért a tárgyalások után végre megszületik majd, talán 2027-re a szabadkereskedelmi megállapodás az EU és India között, hát addigra az én hazám sajnos már nem lesz az EU tagja ahogyan mondtam, a Brexit megváltoztat mindent, de van valami, amit nem látnak az emberek. Jelenleg két EU-s miniszterelnök rendelkezik indiai gyökerekkel. Costa Portugál miniszterelnök az egyik a nagyapja révén, és az új ír miniszterelnök a Tisok szintén indiai felmenőkkel rendelkezik, úgyhogy érdekes, hogy a D28 tagállamok közül kettőben is indiai származások a miniszterelnökök, ez erősíti a kapcsolatainkat. Bruckner, Bruckner képviselő. Köszönöm, és köszönöm az előadónak is a jelentést. Néhány észrevételem lenne. Itt van a hetes számú kompromisszum. Röviden már utalt a VTO-ra, de nem fogadta el a mi módosító indítványunkat, a százas számot, amelyben búzáról, rizsről van szó. Ez nagyon fontos a lakosság ellátása szempontjából, különösen, hogyha a monszun nem a jó időpontban érkezik. Nagyon fontos kérdésről van tehát szó. Nyilván tudja, hogy a WTO-ban tárgyalások, viták zajlanak erről a kérdésről. Meg kellene erősítenünk itt India álláspontját, mert ez az emberi jogok szempontjából is különösen fontos. A második dolog. Örülnék, hogyha kicsit határozottabban fogalmaznánk India belső problémáival kapcsolatban. Itt különösen a szélsőségesekre gondolok, a kasztrendszer kapcsán. És van még egy dolog, ami szerintem hiányzik a jelentésből, ez pedig a generikus gyógyszerek kérdésköre, ezzel nem foglalkozik eléggé a jelentés. Általában tehát tetszik nekem a jelentés, jónak tartom, de szeretném, hogyha milyen módon figyelembe tudná venni azt, amit elmondtam. Rá, Veronika. Végül pedig Veronika Kolnak adom meg a szót a külügyi szolgálattól. Tessék, kérem, röviden szóljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretném például előadónak és az árnyék előadónak megköszönni ezt a nagyon értékes jelentést, amiért nagyon hálásak vagyunk. Biztatónak tartottam azt, hogy a jelentés tart tartalmilag nagyon egybevág eh, a külügyi szolgálat és a DigiTrade gondolkodásával. Még hiányzó lehetőségeket eh, kell kiaknázni EU és India kapcsolatrendszerében. Stratégiai eh, politikailag is át fogjuk világítani ezeket a lehetőségeket nyáron és ősszel, ezzel felkészülve a októberi csúcs találkozóra. Szeretnénk konszolidálni a cselekvési terv, a 2020-ig tartó cselekvési terv egyes fellépéseit párbeszédre törekszünk, a tengerbiztonság, a kiberbiztonság, a terrorizmus elleni küzdelem, és sok más jelentésben világosan ismertetett kihívás mhm. tekintetében. A klímaváltozás különösen fontos kérdés, elég sok a bizonytalanság. Mostanság az USA álláspontjával kapcsolatban az egész világon erősíteni kell a partneri kapcsolatokat, ez különösen fontos egy olyan nagy demokráciával, mint India. Egyetértünk, igen, számos a közös kihívás, amelyeket ön is megemlített, és ezekkel kapcsolatban is fontos az együttműködés. Az emberek közötti közvetlen kapcsolatok is nagyon lényegesek, az Erasmus Plus kapcsán folytatódik az együttműködés, megnőtt jelentősen az elmúlt néhány évben az Erasmus Plus-ban résztvevők száma az EU erőfeszítéseinek köszönhetően. Folytatjuk ezt a munkát. Az emberi jogok területén is folytatjuk a párbeszédet Indiával, még a csúcsalálkozót megelőzően, amire, mint mondtam, ősszel kerül majd sor. Ez a jelentés továbbra is meghatározza majd a tovább gondolkodásunkat. Köszönöm szépen, Kové asszony. Holnap lesz a szakbizottsági szavazás, és szeptemberben a plenáris szavazása. Sí. ¿Quiero no? No. Vale. Bueno, vamos a pasar al segundo. Akkor nézzük a következő témánkat. Az energia a földközi tengeri térségek regionális stabilitását befolyásoló tényező című tanulmány ismertetése. Emlékeztetek mindenkit, hogy zárt ülésen vagyunk. Kérem, hogy aki nem az európai intézményeket képviselő, távozzon a teremből.